nem sikerült elég gyorsan betenni a szavazókártyámat, mellette szavaztam. Ezt lejegyeztük, mondja az elnök. A tanácstól megkaptuk az első olvasati álláspontját. Ekkasszony, az ön gépesen működik, jó, ezt is tudomásul vettük. Még valaki, akinek nem működik a gépe? Nos, Ennek az anyagnak, amit kaptunk a tanácsról, illetve a bizottságtól, ezt közé fogjuk tenni a jegyzőkönyvbe, és a határidő 2010. szeptember 10-e lesz. A november 10, 2009. november 11-i ülés